amelyekkel az iparunk vezetővé válhat, hogy munkahelyeket teremt, olyan munkahelyeket, amelyek a tiszta közlekedésben kompatibilisek azokkal a kihívásokkal, amelyek a szénmentesítéssel járnak. Köszönöm szépen. Nibler asszony. Köszönöm szépen elnök úr, a bizottság képviselője, igen tisztelt kolléganő kollégák, helyes az, hogy a széndiokszid kibocsátásokat csökkenteni kell a kis haszongépjárművek és a személygépjárművek esetében. Azonban azok a határértékek, amelyeket ma 2025 és 2030 számára előírunk, azok legyenek realisztikusak a bizottság javaslatát üdvözöltem, amely a 2025-30-asig történő csökkentéssel foglalkozik, és természetesen garantálnunk kell azt is, hogy a gépjármű iparban ne tűnjenek el a munkahelyek. Ennyit szerettem volna rögzíteni. De nincsenek a világon sehol sem hasonló követelmények. Az elektromos autó tekintetében egy tagállam sem úttörő. Azonban a legfontosabb az, hogy egy széndiokszid kímélő alternatívát hozzunk létre. És uh, igazából nem ösztönözzük az elektromos autó és a hibridek elterjedését sem. Eddig uh, igazából csak a mérnöki asztalon léteznek ezek a témák, éppen ezért nem csak nem fogom megszavazni ezt a jogszabályt, ne uralkodjon a Tesla Európában. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások következnek. Hárman kértek szót a néppárt nevében valamennyit. Mária kolléga most éppen nincs itt, Srojtova asszony. Köszönöm szépen, hogy szót kapok. Kedves kollégák, a klímaváltozás valaminyünket érzékenyít a, klí, a környezeti ügyek iránt. Természetesen szeretnénk hozzájárulni mi is a témához, és a közlekedés ront a helyzeten. De azért még egyszer felhívom a figyelmet, hogy fél, felelőtlenül nem viselkedhetünk. Egyrészt az Európai Unió nem a CO2 kibocsátás fő oka, kevesebb, mint 10%-át adja az Európai Unió a CO2 kibocsátásnak. A második oka annak, amit mondok, hogy a gépjárműipar egy kulcsfontosságú ipar az Európai Unióban, ezért nem alkalmazhatunk, nem realisztikus ellenőrzéseket és szabályokat, mert ezzel óriási kárt okozhatunk a járműiparnak, munkahelyek szűnnének meg, és összességében nem csökkentenénk lényegesen a kibocsátást. Azt gondolom a 15% 2025-ig rendben volt, de az ennél ambiciózusabb növelést nem tudok elfogadni, amit a trilógus során képviselnek. Buszoly úr, egy percben. Köszönöm szépen. Annak ellenére, hogy sikerült haladást elérni az elmúlt években, 500 ezer ember hal meg Európában a légszennyezés miatt. Európai fővárosként üzenetet kell küldenünk globális szinten is, méghozzá oly módon, hogy ekközben ne fejeztessük az iparunkat. Ez egy fontos lépés az intézményközi tárgyalások során, amit képviselünk. A parlament megállapodott abban, hogy az emissziókat 37,5%-kal csökkentjük új autóknál, és 30%-kal a haszongépjárműknél. Meggyőződésem, hogy ezek az ambíciózus kvóták eh, az autóipar képviselői között, a gyártók között komoly eredményekhez vezet. Eh, alacsony kibocsátású, sőt, zéró kibocsátású járműveket is fejleszteni kell. Köszönöm. Zdrojevski úr, parancsoljon egy percben. Ez biztos, hogy nem a legjobb megoldása, ez egy kompromisszum. Ez egy olyan kompromisszum, ami persze nem egyenlő az optimális megoldással, nem mindenki boldog ettől. Persze, hogy valamiből fel is kell adnunk egy kicsit. Az egyik oldalon például a politikusok minél hamarabb implementációt szeretnének, mert több és több eredményt akarnak elérni a klímaváltozással kapcsolatos harcban, de ugyanakkor ott van a másik oldalon az iparág is. Vannak olyan országok, ahol nagyon jól működik az automatív iparág, és vannak olyanok, ahol ez nem így van, tehát óriásiak a különbségek technikai adatok szempontjából, költségek szempontjából, és az eredmények szempontjából is. Amikor a költségeket nézzük, akkor egészen különleges módon kalkulálják azokat, ez pedig nem jó, mert összehasonlítható adatokra van szükség. Köszönöm, Arias Kanyete úré a szó. Biztos úr, öné a szó. Mr. Chairman, honorable members, thank Kedves hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a vitát. Ez megint azt mutatja, hogy mennyire fontos jogalkotási anyagról van szó. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy készen áll egy újabb fontos elem, a klímaváltozási keret megvalósítása terén, és ezzel a Párizs megállapodásban foglaltaknak meg tudunk foglalni. Ez a jogszabály segíti az iparágat is ugyanakkor abban, hogy egy gyorsan változó globális világban megtartsa a piacvezető szerepét a fenntartható a mobilitás megőrzése, sőt növelése mellett. A CO2 a kibocsátás csökkentését céloztuk, szeretnénk az infrastruktúrális beruházásokat emelni, csökkenteni a kőolajimportot, és mindezek pozitív területek a munkahelyteremtés mellett. Erős gazdaságot szeretnénk, és tiszta levegőt, ugyanakkor azt is szeretnénk, hogyha jó életszínvonalon élnének az emberek. Ez egy jó kompromisszum. Úgy gondoljuk, hogy itt fontos lenne a hosszú távú a klímaváltozási céloknak megfelelően eljárni, és erre is utaltak többen. Ez egy jó lépés a megfelelő irányba, és ezért kérem, hogy támogassák a holnapi szavazás során. Nagyon fontos lenne, hogy ne veszítsünk további időt a klímaváltozás elleni harcban. Ezt kérik tőlünk az állampolgárok, és mindenkinek a tekintete rajtunk van most. Köszönöm szépen. Köszönöm. És ezzel Dalli képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kollégáknak, és köszönöm a biztosnak. De azért néhány dologhoz hozzászólnék. Tehát szerintem ne terjesszünk itt félelmet, hogy azt terjesszük, hogy több költséggel járna az újabb gépjárművek kiter- kitervezése. A bizottság is kiemelte, hogy a fogyasztók pénzügyileg jobban járnak és ön is említette ezt. A fogyasztók fognak a legtöbb hasznot húzni ebből a jogszabályból. És nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy holnap miről szavazunk. Möjten úr például nem is fogta fel, hogy itt az alacsony és nulla kibocsátású autók mellett érveltünk. Sokan észre sem vették, hogy ez egy jogalkotási csomag része. És a parlament nem csak a mobilitásra hagyatkozik, és nem csak ezzel foglalkozik. Az a lényeg, hogy a beruházásokat új technológiák felé irányítsuk, az új technológiáknak pedig garantálnia kell, hogy az Európai Unióban gyártsák a határain belül az akukat és az akuk alkotrészeit. Örülök, hogy akik kevesebb ambíciót mutattak, már pozitívan szólnak erről a kompromisszumról. Hiszen a parlament eredeti ambíciója az volt, hogy változtassuk meg a dolgokat addig, amíg a dolgok maguktól meg nem változnak. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy csökkenteni kell azoknak a gépjárműveknek a számát, amelyek nagy kibocsátásokkal járnak. Folytassuk a munkát, folytassuk a beruházások támogatását, hogy az Európai Unió a megfelelő infrastruktúrát is megkapja, megfelelő töltőállomások legyenek megfelelő számban, és hogy itt gyártsák az Európai Unión belül az akukat. Várom a holnapi szavazást minden kollégának, köszönöm az együttműködést, köszönöm a biztosnak, és köszönöm az egész bizottságnak a segítséget. Köszönöm szépen a vitát, köszönöm a záró megjegyzéseket, lezárjuk a vitát, holnap szavazunk. Köszönöm az összes érintetnek, aki felszólalt és aki részt vállalt a jelentésben. Áttérünk a következő napirendi pontra. ez pedig Pier Antonio Panzeri, Christian Dan Preda, Frank Engel és Charles Görens jelentése. A szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszközről van szó. Először is a jelentéstevő Páncéri úr kap szót. Négy percre. Parancsoljon. előbb megvárjuk, amíg helyet foglal a biztos, és köszönöm. Köszönöm szépen. Holnap arra arról kell majd szavaznunk, hogy az új együttműködési, nemzetközi együttműködési és szomszédságpolitikai eszközt meghatározzuk. Egy fontos kérdésről van szó, mert ez befolyásol lesz arra, hogy az Európai Unió 2021 és 2027 között milyen harmadik országokkal fog együtt működni, majdnem 90 milliárd eurós összegről van egyébként szó. Hosszú ö, tárgyalások előzték meg ennek a szövegnek a kidolgozását, ö, a különböző frakciók között ö, sikerült ö, egy kiegyensúlyozott kompromisszumot kialakítani, a jelenlegi pénzügyi eszközök továbbfejlesztését szeretnénk megvalósítani, annak érdekében, hogy a parlamentnek nagyobb hatása legyen ezeknek a pénzügyi eszközöknek a felhasználására. A bizottsági javaslat csak végrehajtási jogi aktusokat és komitológiát akar a programozás során alkalmazni, vagyis az Európai Parlament csak jogi szempontból szólhat hozzá, vagyis akkor, hogyha az Európai Bizottság túllépi a jogi kereteket, és ez szerintünk nem elegendő, mi egy stratégiai együttműködést szeretnénk, és azt szeretnénk, hogyha a programozási döntések előtt beleszólhatnánk a stratégiai választásokba. Ezért szeretnénk elérni azt, hogy a parlamentnek adják meg az ellenvetési jogot. A szomszédságpolitika rendkívül fontos prioritás számunkra, kulcsfontosságú a külügyi politikánk területén, most, hogyha ebbe egy egységes eszközt hozunk létre, akkor sokkal rugalmasabb lesz a finanszírozási módszer, és ezzel a szomszédainkkal való kapcsolatainkat könnyebben fogjuk tudni alakítani. 24%-kal növeltük a pénzügyi támogatásokat a jelenlegi éves pénzügyi kerethez képest. Ami pedig a Szaharán túli területeket illeti, itt az AKC országokra külön odafigyelünk annak érdekében, hogy egy posztkotonú egyezmény megállapodásban tudjunk gondolkodni a jövőre nézve. Szeretnénk a szegénységet csökkenteni, megszüntetni, szeretnénk a fejlesztési támogatásokat megvalósítani, és ezért 92-ről 95%-ra emeltük az elfogadhatósági rátát. Ami a migrációt illeti, itt egy holisztikus és hosszú távú megállapodást szeretnénk, illetve megoldást szeretnénk, és nem akarjuk az erőszakos kitoloncolásokat, a klímamenekültekre is oda kell figyelnünk, vagyis olyan politikákat kell megvalósítanunk, amelyek az emberi jogi szempontokat figyelembe veszik, hogy egy kiegyensúlyozott és rendezett migráció valósuljon meg. A klímaváltozás témájában a meglévő megállapodások fényében kell eljárnunk, konkrétan a párizsi megállapodásra gondolok. 45%-kal tudtuk egyébként növelni a klímaváltozással kapcsolatos kiadásokat. Prioritás számunkra az is, hogy az emberi jogok területén egy fenn, felfüggesztési záradékot építsünk be, amennyiben az emberi jogi szempontok nem teljesülnek, és végül pedig a béke és a stabilitás kérdéskörében mindenképpen azt szeretnénk megvalósítani, hogy egy fenntartható fejlődést tudjunk biztosítani, és ezeket az alapokat nem lehet muníciók vagy fegyverek megvásárlására költeni, vagy bármiféle védelmi kiadásokra fordítani. Ez egy hosszú munka volt, hosszú-hosszú hónapokon át dolgoztunk rajta, ezért is szeretném megköszönni a három társjelentéstevőmnek a munkáját, és remélem, hogy holnap sikerül elfogadnunk ezt a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő előadó Preda úr, négy percben köszönöm szépen, akik nyomon követték ennek a dossziénak az útját itt a parlamentben és a bizottságban, azok minden bizonyal nem lepődnek meg azon, hogy én szkeptikus voltam a négy jelentéstevővel együtt az egységes keret kialakításával kapcsolatban. Az Európai Parlament nagyon világosan elmondta egy évvel ezelőtt, az álláspontját. Külön szerettük volna az előcsatlakozást, a szomszédságpolitikát, a humanitárius támogatást és a fejlesztéspolitikát, azért, mert úgy gondoltuk, hogy ez így egy jobb megoldás. Ugyanakkor az Európai Bizottság egyáltalán nem vette figyelembe a parlament álláspontját, és a javaslatát, amelyet a mai napon megtárgyalunk, körülbelül tíz jelenlegi program összeolvasztásával valósította meg. 2018. januárjában az egységes eszközt elutasította a parlament, és kimondtuk azt is, hogy ez csak illúziórikus egyszerűsítés, és sokkal nehezebbé válik a helyzet, azt se fogjuk tudni már, hogy mi, mit képez prioritás számunkra. A néppárt számára a szomszédságpolitika, amelynek egyébként közvetlen hatása van az európai állampolgárok mindennapjaira, fontosnak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy ezt feloldják egy ilyen nagy eszközben. Én személy szerint és a frakcióm szintjén is Szeretnénk felelősen fellépni, és a javaslatot megfelelőképpen módosítani. Egy hosszú munkáról van szó, hiszen nagyon komplex kérdések, komplikált erő, viszonyok és egyensúlyok kialakítására volt szükség, Úgyhogy valóban egy igazi forradalomról beszélhetünk akkor, amikor a finanszírozás megváltozását veszük gorcső alá. Az is igaz, hogy az Európai Parlament többször is kérte azt, hogy rugalmasabb legyen a finanszírozási helyzet, ugyanakkor a bizottsági javaslat nem volt eléggé pontos az irányítás a, és az Európai Parlament szerepének tekintetében. Nem szerepeltek a különböző politikák céljai, és a pénzügyi garanciák sem a megfelelő összegek mögött. A frakciók közötti együttműködésnek köszönhetően azért sikerült végül is egy koherens keretrendszert kialakítani, amely elfogadható az egész parlament számára, és a delegált jogi aktusok visszaszorítását is szerettük volna megvalósítani. A célok tekintetében is sok mindent tettünk, a demokrácia és az emberi jogok szempontjainak előmozítása lebegett a szemünk előtt. A költségvetés kapcsán azt tudom elmondani, hogy 4,4%-kal növeltük az összegeket, és a szomszédságpolitika, illetve a szubszaharai területekre vonatkozó a borítékok nagymértékben növelkedtek. A kihívások, a globális kihívások területén főként sikerült 10,2 milliárd eurót allokálnunk. Nagyon sajnálatos az, hogy a zöldek hogyan viselkedtek. A külügyi szakbizottság szavazásán elfogadtunk 250 szavazatot az önök frakciójából, 380 volt egyébként összesen a zöldek részéből, Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy többségét elfogadtuk ezeknek. Ez egyébként elképesztően magas volt, és ezek után nem is értem azt, hogy miért tartózkodtak a zöldek a szavazásnál. Ez nagyon sajnálatos. Ez egy történelmi hiba, és úgy gondolom, hogy önök tönkre akarják tenni ezt az eszközt. Mit akarnak önök ezzel a, az egész viselkedéssel? Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Engel úr, szintén négy percet kap, mint előadó. Nincs działa? Maybe you, you can change the, the... Talán keressen új helyet, hogyha nem működik a mikrofon. Most működik. A technika ördöge azért még itt késő este is megleckésztett bennünket. Na hát szerintem tudjuk, hogy miért vagyunk itt, még akkor is, hogyha sajnálatos az, hogy ennyire kevesen vagyunk itt. Egy fontos csomagról beszélünk ugyanis, amely majdnem 100 milliárd eurós összeget jelent, egy 7 éves ciklusra vetítve. Úgyhogy nagyon sajnálatos az, hogy ennyire kevesen vannak itt a kollégák közül, de mégiscsak talán azzal is magyarázható ez, hogy nagyon intenzív munka folyik itt az utóbbi hetek, hónapok során. A szöveggel kapcsolatban a következőket tudom elmondani. Én úgy gondolom, hogy ez a szöveg igazságos, az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest is Mindazok, akik a szomszédságpolitikában, a fejlesztéspolitikában tapasztalatokat szereztünk, már találkoztunk afrikai partnerekkel, akik nagyon gyakran azt mondták, hogy ez a sok finanszírozási eszköz elképesztő, azt se tudjuk már, hogy egyáltalán hová forduljunk, és nagyon kaotikus ez a helyzet, nem tudjuk, hogy melyik finanszírozási eszközhöz nyúljunk. Nos, hát ez a koherencia volt a cél az egységes eszköz megalakításában, meg, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény. Mégis a többi kérdéskörrel kapcsolatban azért vannak aggályok is. Mert bizony, hogyha meg is szavazzuk ezt a csomagot, amelyet a négy társjelentéstevő együtt készített elő, azért még akkor is nehéz helyzetben leszünk. Mert például marad egy olyan kérdés, amely nem ö, talált megoldásra, az európai ö, szociális alapra gondolok, Franciaország, de más tagállamok is továbbra sem támogatják ezt, hogy ö, a büdzsébe bevonják, és enélkül pedig nem fog megvalósulni a legfontosabb célunk. Éppen ezért nagyon jó lenne az, hogyha a parlament erős üzenetet közvetítene Egyébként ez ugyanaz az üzenet, egybeesik a, parlam, a bizottság üzenetével. A Fed öm, költségvetésbe való beépítése egy nagyon fontos cél, és szerintem egy ilyen posztkolonialista megoldást ö, Franciaország részéről nem fogadhatunk el. Ezen kívül marad még egy kérdés nyitva arra gondolok, hogy vajon az Európai Bizottság egyáltalán ebben a dossziéban egy egységes álláspontot képviselt-e vagy sem. Mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy engem továbbra is kísért az a gondolat, hogy a biztos és a munkatársai mindent megtettek annak érdekében, hogy ebben a parlamentben tovább éljen a híres, neves, szentséges szomszédság politikai eszköz, mint hogyha ez egy ilyen öncélú dolog lenne, amelyre külön ö, finanszírozást kell biztosítani, mert különben nem valósul meg mindez. Hát ez pedig nem szerepel a szerződésben, és ez nem lehet egyik pillanatban csak úgy eldönteni. Ebben az eszközben 24%-kal több pénzt kérünk, de vajon a kabinet, a biztos kabinetje továbbra is javaslatokkal bombáz bennünket, amelyek mind az egységes eszköz ellen szólnak valahol. Úgyhogy bennem ezek a kétségek dolgoznak. Nem tudom, hogy ez az egész bizottság részéről egy lojális megközelítése vagy sem, mert különben azért itt nagyon komoly kérdések vetődnek fel a bizottság, mint testület működésével kapcsolatban. Egy közös, koherens szöveget szeretnénk látni, és én remélem, hogy sikerül is majd ezt megszavaztatni. Köszönöm szépen. Most pedig Gőrenc úr kap szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő kollégáknak. Nagyon jó munkát végeztek az elmúlt hat hónap során. Nem volt könnyű a feladatuk, és hát azért mégiscsak sikerült a végén, ennek a mandátumnak a végére a dokumentumot összeállítani. Köszönöm a munkatársak munkáját is, az AFET, a DEVE, e e, illetve a DROA részéről, mert nagyon profi módon végezték a munkájukat, hozzáértéssel, kitartással, lojalitással segítették ezt a munkát, és tényleg nagyon kitartóak voltak ezen hosszú időszak alatt. Ez a legkomplikáltabb dokumentum, ami valaha kikerült az AFET szakbizottság kezeiből, és három szakbizottság közös munkájáról beszélünk, akiknek köze van a külpolitikánkhoz. Ráadásul ez egy nagyon kényes ügy, mert gyakorlatilag négy jelentéstevő, három szakbizottság kellett dolgozzon rajta. Azért volt ez ennyire kétséges kimenetelű, mert egy kicsit a járt útról le akartunk térni, de úgy, hogy közben a fejlesztési célok, eredmények ne vesszenek kárba. Ugyanakkor egy új eszköz kidolgozását akartuk megelőlegezni. Mogherini asszony is elmondta a dokumentum első bemutatásakor, hogy a politikák megmaradnak, de a módszertan az megváltozik. Úgyhogy mi a változás mellett tettük le a voksot, és szerintem ez jól is sikerült. Hogyha, lejárt, hogyha az, a járt útról le akarunk térni, akkor ez egy nagyon nehéz feladat a külügyi politika területén. Ez tulajdonképpen a Fed büdzsetizációját is jelenti. Mióta próbáljuk ezt elérni, és mióta akarjuk az európai fejlesztési alapot a költségvetésbe beépíteni gyakorlatilag hosszú évek óta a demokráciából akarjuk kioktatni a világot, miközben magunk sem vagyunk képesek arra, hogy az európai fejlesztési alappal kapcsolatban az utolsó szót magunknál tartsuk. Ez, hogy letértünk a járt útról, azt is jelenti, hogy végre rájöttünk arra, hogy milyen óriási összegről van szó, egy 7 éves keretidőszak alatt. A járt útról való letérés azt is jelenti egyben, hogy meg kell látnunk végre azt, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok nem mindenhatóak, a pénz mindenhol hiányzik. Ez egyébként egy teljesen normális folyamat, és ezért is szeretnénk a privát szférát beépíteni a rendszerbe, hogy ők is részt vegyenek a fejlesztési politika finanszírozásába. Ez az EFT Plus, amely végül is egy multiplikátor hatást fog biztosítani a fejlesztési politikai célok megvalósításában. És végül. Az Európai Parlament előjogai szintén meg kell, hogy erősödjenek. Amennyiben az Európai Parlament az ajánlásainkat elfogadja, akkor ez így fog megvalósulni. Sikerült a fejlesztési céljainkat beépíteni a rendszerbe, sikerült az Európai Parlament jogait megőrizni és tiszteletben tartatni, úgy, hogy a különböző álláspontjainkat ezzel a témával kapcsolatban beépítettük az anyagba, és végül, de nem utolsó sorban sikerült a tanácsot is meggyőznünk. Sőt, még hamarabb a tanácshoz képes hamarabb tudtunk lépni, még a jogalkotási ciklus lejárta előtt egy koherens képet tudtunk kialakítani, a külpolitika, az együttműködési politika, a nemzetközi együttműködés kérdésköreiben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Költségvetési Bizottság kap szót. Köszönöm szépen. Nos hát, ami a Költségvetési Szakbizottságot illeti, mi szerettük volna áramvonalasítani ezt az anyagot a 2021-2027-re terjedő időszak költségvetésével. Nagyon fontos a klímaváltozás elleni harc, ezért ezt 35%-kal növettük, és ráadásul a dotációt majdnem 4 milliárdra növeltük az afrikai projektekkel kapcsolatban. Ezen kívül ráadásul egy 10 milliárd eurós garanciát tudtunk beépíteni arra az esetre, hogyha megborulna az egyensúly a pénzügyi eszközök között, és az Európai Parlamentnek el kell majd fogadnia az alapban rejlő tartalék felhasználására vonatkozó szabályokat is. Aztán hát ugye itt egy minimális befektetési eszközről beszélünk, de mi azt szeretnénk, hogy az új eszközre való átálláskor ne törjenek meg ezek a projektek. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatban az addicionalitást definiáltuk, olyan kritériumokat építettünk be, amelyek a csalás, az adócsalás, a, pénzügy, a pénzmosás ellenes fellépéseinket erőteljesebbé teszi. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig Mimica biztos kap Tisztelt képviselők! Mindenek előtt köszönöm a jelentéstevőknek a jelentést, és köszönöm szépen az AFET, a DEVE és a BAGY szakbizottságoknak, hogy ennyi fáradtságot szántak a jelentés véglegesítésére. Örülök, hogy a jelentés általánosan támogatja a politikailag és pénzügyileg is ambíciózus javaslatot, amelyet az Európai Bizottság terjesztett be. Üdvözlöm a parlament javaslatát, hogy legyen egy összefogottabb és felelősebb eszköz. Európa hangja hangosabb lesz a világban. A prioritásokat pedig jobban szolgálja meg ez az eszköz. A prioritások, mint a szomszédsági helyzet, a szegénység elleni harc, a migráció, a szubszaharai Afrika, a demokrácia, emberi jogok előmozdítása, a klímaváltozás elleni küzdelem és a békért folytatott harc mind-mind prioritás marad. A parlament pedig most elősegíti a célok elérését eszközök mozgósításával. A szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz költségvetésbe történő beemelése növeli az Európai Parlament szerepét. Ezek az elemek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az új eszköz betölti elvárásainkat és kötelezettségeinket az Európai Unió globális stratégiáinak keretein belül, és hogy a globális 2030-es agendának is megfelel. A szomszédsági politika finanszírozása, amelyet az Európai Bizottság egyhangon javasolt, prioritás marad. És most szeretném még egyszer aláhúzni ezt a pontot. A hatékonyabb áramvonalas architektúra a költségünk tekintetében nem kérdőjelezi meg a különböző tematikus vagy földrajzi helyekre vonatkozó politikánkat. Ellenkezőleg minden ilyen politikánk hatását növelni szeretnénk azzal, hogy képesek vagyunk arra, hogy további forrásokat mozgósítunk oda, ahol a legnagyobb igény van ezekre. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy előre felkészüljünk előre nem látott tendenciákra a régiónkban, a szomszédságunkban. Tehát a programozás az a folyamat, amely garantálja az összeköttetést az Európai Unió érdekei, külpolitikai érdekei és partnerink érdekei között. Ez a folyamat csak is akkor járhat eredménnyel, hogyha rugalmas marad. Üdvözlöm a jelentés politikai ambícióit is, hogy a fő prioritásokra fókuszál, mint a klímaváltozás elleni fellépés, vagy az emberi jogok melletti kiállás. Ezek a célok legyenek eh, olyan célok, amelyekre nem kell kényszeríteni az érintetteket. Hiszen a kontextusok állandóan változnak. Szeretném megismételni meggyőződésemet, hogy az Európai Unió ambíciója, hogy vezető szerepet vállaljon a nemzetközi politikában, teljes mértékben visszatükröződik ebben a javaslatban. Üdvözlöm hozzászólásaikat. Azonban a 2030-as agendában a célok 95%-a nem realisztikus. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a rugalmasság megfelelő szintjét fenntartsuk, hogy az Európai Unió ambícióit fenntartsuk a béke érdekében, vagy a ipari országok által a fejlődő országoknak nyújtott segítségben. Fontos az, hogy 92%-ban nyomon követhessük a források felhasználását. A bizottság kész arra, hogy a parlamenttel együtt megvizsgálja, hogy hogyan lehet a legjobban javasolni, a legjobban megjavítani a helyzetet. Nagyon lényeges, hogy egy politikai párbeszédet folytassunk, politikai és technikai szinten is. A intézmény közi egyensúlyt természetesen figyelembe kell venni. Hogyha további intézményi ellenőrzés vezetünk be, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számát növeljük, nem biztos, hogy hozzájárul a cél előréséhez. Nagyon fontos az, hogy ne legyen túlságosan bonyolult az eszköz. Megfelelő rugalmasságot kell biztosítanunk. Éppen ezért eh, nagyon fontos az, hogy a külpolitikai szükségleteket eh, figyelembe vegyük, és eh, a nem programozó pillérben fenntartjuk azokat. Nagyon fontos az, hogy megkapjuk a megfelelő kapacitást, hogy időben és hatékonyan reagáljunk a váratlan szükségletekre, amelyek olyan gyakran megjelennek a szomszédságunkban, és azon túl. Nem hiszem, hogy itt a kihívásokra szánt források rugalmatlanok maradjanak, rugalmasnak kell maradniuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most Szháke asszony kap szót. Egy percre. It's working, that's great. Valóban működik. Köszönöm szépen, kedves kollégák, elnök úr elszámoltathatóvá tenni a költségvetést, ez teljesen egyértelmű, egy szükséges dolog. Hogyha radikális reformról beszélt az Európai Bizottság, akkor nyitott voltam erre. Mi a probléma ezzel? Ettől a naptól kezdve, hogy ténylegesen értékelni tudjuk az új architektúrát, amely legkülönbözőbb finanszírozásokat vonja össze. A lényeg az, hogy ez jobban felelje meg a céloknak, méghozzá a pénzkezelés céljainak. És ez egy gyenge pontja az Európai Bizottság javaslatának. Egy néhány javaslatunk nekünk is volt, például a, a a külügyi szolgálat tekintetében, és tudjuk, hogy itt javítani való akad bőven, de a kondicionalitásokat is erősíteni kell a, a rugalmas összegek esetében. Azt gondolom, hogy a parlamentnek erre továbbra is figyelni kell, hogyha a költségvetés 1,6%-át költjük az emberi jogokra, akkor a következő problémám, hogy instrument, instrumentalizálják az EU külügyi pénzügyeit a migrációs menedzsmentre és a terrorizmus elleni harcra. Azt gondolom, hogy értékekből indul ki az Unióban, és e, ezt tükröznie kellene a költségvetésnek is. Köszönöm szépen. A Kulturális Bizottság nevében parancsoljon. Kimenez Barabat. Elnök úr, kedves parlamenti képviselők, az elmúlt évtizedekben egyértelművé vált, hogy milyen óriási kihívásokat kell megoldanunk, ezért a fenntartható fejlődés, a fejlesztéspolitikára vonatkozó a célok a legfontosabb célok közé terül, kerültek. Fontos lenne a rugalmasság növelése, a paradigmaváltás, mert ezen keresztül az Európai Unió a világ porondján is vezető szerephez juthat. És így a fenntartható fejlesztésű céleke, célokat, a 2020-as célokat meg lehet majd valósítani. Ezért a Kulturális és Oktatási Szakbizottság részéről az inkluzív oktatás és a minőségi oktatás szerepére hívnám fel a figyelmet a tolerancia kiépítésének érdekében, illetve a migrációs okok megoldásában. Nagyon fontos lenne ezen kívül az, hogy a szomszédságpolitikánk során közösen oldjuk meg szomszédainkkal a kihívásokat szeretnénk megőrizni az európai támogatást ezeknek a céloknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig Spinelli asszony következik a Libe részéről. Köszönöm szépen. Milyen eszközről beszélünk? Ez egy geopolitikai eszköz, nem is annyira a fejlesztési eszköz. A mantra mindig az, hogy segítsük a migránsokat otthon, és főként azokat a régiókat, amelyek leginkább megfelelnek a külpolitikai érdekeinknek. Mindent ennek vetünk alá, hogy a migrációs hullámok ne legyenek illegálisak, hanem helyette biztonságosak, fenntarthatóak legyenek. Tehát tulajdonképpen az illegális és nem felelősségteljes migránssal lehet riogatni. A fejlesztéspolitika a külpolitikával és a katonai célokkal összemosódik, a parlamenttől mm, külön, ködös módon köttetnek meg a megállapodások, és ezek a különböző rezsimváltások Európa gyámkodásával történnek meg Afrikában és máshol. Az emberi jogok pedig állandóan sérülnek. Úgyhogy én attól félek, hogy ez továbbra is egy ördögi körhöz vezet. Köszönöm. Forence asszony következik a FAM szakbizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Jelentéstevőként szólalok fel, a FAM nevében a véleményt én írtam meg ez egy olyan feladat volt, ami nagyon érdekes volt szerintem, és együtt működtem különböző nemzetközi civil szervezetekkel és fejlesztési civil szervezetekkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy analóg kérdésekkel kellett megküzdenem a libés véleményben foglaltakkal. Ennek a szövegnek inkább az alap alapvető jogok előmozdítása kellett volna legyen a cél, emberi jogok, nemek közötti esélyegyenlőség, kultúrák elismerőse, de mégiscsak leginkább a migráció megoldására akarják felhasználni ezt, és megerősítve ezzel az európai határokat. Persze a FAM véleményeivel kapcsolatban csak annyit tudok mondani, hogy nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a végső szöveg hátra lépés nem csak a FAM-hoz képest, hanem az Európai Bizottság gender javaslataihoz képest is. A nők egyre szegényebbek, egyre több erőszakos cselekménynek esnek áldozatul, és ezről szó sincs, csak maximum a mellékletekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a Nippert nevében. McAllister úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Azt szeretném elmondani, hogy az AFET elnökeként köszönetet mondok az előadóknak a kiváló munkáért. Az Európai Parlament célja remélem, hogy világos. Biztosítani szeretnénk, hogy az Európai Unió külügyi szolgálatát megfelelően finanszírozzuk hatékonyan, hogy megvédjük az értekeinket és értékeinket az egész világon. Az európai külügyi fellépés rugalmas kell, hogy legyen. Éppen ezért a meglévő eszközök összevonása egy fontos eszköze a cél elérésének. Európai Parlamentként alapvető érdekünk, hogy kiegyensúlyozzuk a koherenciát, a rugalmasságot, a kiszámíthatósággal és az ellenőrzés ellenőrző mechanizmusokkal. Éppen ezért örülök, hogy a párbeszéd alapján alakult ki az új finanszírozás, bevonva az Európai Bizottságot, Mimice urat, illetve és egy delegált jogszabály alapján biztosítják a hatékony fellépést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Neuser úr, parancsoljon a szocialisták és demokraták nevében. 100 milliárd euró 7 évre ez egy meglehetősen komoly eszköz, ami számos kollégám esetében szkepticizmushoz vezetett. Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák, külön köszönöm az előadónak és a szociális demokrata kollégának, Pánciéri úrnak a munkát, hiszen vele is szorosan együttműködtem. Azt hiszem jó ez a tervezet, egy kerek csomag, amit az AFET és a DEVE közösen fogadott el, és szerintem nem lenne érdemes ezt újra megbontani ezt a csomagot. Egy néhány kiválasztott pontra hívnám kell külön a figyelmet, amely a fejlesztési együttműködés perspektívájából fontos. Sikerült elérni, hogy 45%-ban, nem 25%-ban, hanem 45%-ban a teljes pénzből klímára, környezetvédelemre, biológiai sokszínűségre és a sivatagosodás megállítására kerül elköltésre. Elértük, hogy a migrációt a nemzetközi kihívások összefüggésében látjuk inkább, és fontos számunkra, hogy a migrációs politika az emberek biztonsága érdekében működjön, és így kell ezt jól átudni a gyakorlatban, és az embereket igyekezni kell megvédeni, ahogy a nemzetközi jog és az Európai Unió értékei is ezt tartalmazza. A migráció csak egy következmény, konfliktus a következménye, a rossz tendenciák, a szegénység következménye, és egy fenntartható fellépésre mm, igyekszünk előtérbe helyezni. Ezért úgy gondoljuk, hogy a migráció irányításra 10 elegendőnek tűnik, és szociáldemokrataként azt gondolom, ezt az eszközt üdvözlendőnek kell tartanunk, de beszélnünk kell a nemek egyenlőségéről, a nők és a lányok bevonásáról az közéletbe. Úgy gondolom, hogy ilyen szempontból jó ez az eszköz, és amit a civil társadalomtól kaptunk visszajelzésként, az nagyon pozitív volt. Köszönöm még egyszer ezt a konstruktív együttműködést a civil szervezeteknek is. Köszönöm szépen! az ALDE nevében Vekapére az másfél percben. Köszönöm szépen. A szomszédsági fejlesztés és nemzetközi együttműködési eszköz egy nagyon ambíciózus eszköz az Európai Unió külpolitikájának alakításában. Nagyon kritikus időben szavazunk, hiszen nagyon fontos az, hogy a 2030-as fenntartható célokat megvalósítsuk. Vagy nem sikerünk. És ez nagyon szomorú lenne. A parlament javaslata azonban ambíciózusabb, mint a bizottság javaslata. Hiszen igazából itt a klímavédelemre az összeg 45%-át szárjuk. Éppen ezért támogatjuk a szociális és emberi, humánus fejlődés, mint az egészségügyet és az oktatás. Az Európai Fejlesztési Alap is természetesen az európai költségvetés része. És éppen ezért nagyon fontos, hogy demokratikus módon ellenőrizik a felhasználását. Remélem, hogy a tanács is beleegyezik ebbe. Hogyha sikeresek vagyunk, az Európai Unió megerősíti szerepét globális szereplőként és a kis és a nagy távolságban lévő térségeken is erősebb a szerepünk. Gondoljunk például az északi, az arktikus térségre. Ezen kívül a szegénység elleni harc és az oktatás támogatása a jövőben is nagyon fontos célok lesznek, azonban ez nem elégséges, hanem sikeresnek is kell lennünk, nem elég az ambíció. Köszönöm szépen Liekapere asszonynak. Most pedig Raimon képviselő a zöldek nevében másfél percre. Köszönöm szépen, üdvözlöm a biztos urat, aki éppen be megérkezett. Mi zöldek nagyon szkeptikusak voltunk egy ilyen eszköznél, ahol ennyi finanszírozási eszközt vonnak össze. A tárgyalások alatt pedig eh, megpróbáltunk nagyon konstruktívak lenni, nagyon komolyan vettük. Ahogy Préda úr mondta, 200 módosítót nyújtottunk be a 300 közül. Megpróbáltunk nagyon sokat megváltoztatni. Szerintem sok minden sikerült, és az előadók tényleg eh, meghallgattak a javaslatainkat, nagyon konstruktív tárgyalások voltak, de igazából mennyiségileg jutottunk előbbre, minőségileg annyira nem vagyok meggyőződve. Nagyon sok mindent értünk el a klímavédelem tekintetében, a nők egyenjogossága tekintetében, azonban a leglényegesebb pontokban, a preambulum bekezdésekben hmm, szerepelnek, és nem az igazi szövegben. Tartózkodtunk a szakbizottságban, tovább akarunk tárgyalni, és az utolsó éjszakát is szeretnénk kihasználni, hogy még néhány dolgot megváltoztassunk, hogy ennek az eszköznek megadjuk a végső formába öntését. De itt döntő kötelezettségvállalásokra van szükség. Jó a politika, de igazából semmi sem kötelező, és a migráció tekintetében a pénzt olyan intézkedésekre és fel lehetne használni, amit mi mindenképpen támogatni tudunk. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Sánchez Caldentei asszony kap másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottsági javaslat, amelynek az a célja, hogy egyesítse az összes pénzügyi eszközt a külpolitika területén, a parlament arcú csapása. Tulajdonképpen nem is vették figyelembe a 2008 márciusi parlamenti állásfoglalást, amely külön borítékokat szeretett volna. Éppen ezért mi elutasítjuk ezt az egész javaslatot, mert úgy gondoljuk, hogy a meglévő alapok összeolvasztása nem koherens, a fejlesztéspolitika szempontjából semmiképpen sem az, a külpolitika szempontjából sem, és gyakorlatilag a fejlesztési pénzeket geostratégiai és védelmi politikára fogják felhasználni. Éppen ezért a fúzió tulajdonképpen nem más, mint a migrációs fluxus ellenőrzés alatt tartása, és az európai emberek is látják azt, hogy az Európai Unió nem fog többet a fejlesztési politikában a világ élvonalában járni. Ezt a pénzt gyakorlatilag bármire fel lehet majd használni, kezdve a kerítésektől, folytatva a fegyvervásárlásig, vagy a parti őrség megerősítéséig. Miért nem, ér, tehát miért nem látják azt, hogy ezért van az, hogy az emberek már nem bíznak Európában, és ráadásul eltávolodunk a nemzetközi céljainktól is, mint amilyen a 2030-as ágenda, amelyről egyébként olyan sokat beszélünk itt. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Salafranca Sánchez úr következik. Köszönöm szépen. Kedves biztos, kedves elnök úr, először is szeretnénk gratulálni a jelentéstevőknek mm, általában, de most mégsem teszem ezt, mert nem mindenki ért egyet egyelőre. Itt gyakorlatilag egy koherens, vizibilis, hatékony külpolitikára van szükség, és látni kell azt is, hogy milyen óriási pénzekről van szó. nem is tudjuk, hogy ez most valójában egy differenciált vagy egy egységes eszköze. De a legfontosabb talán az, hogy az Európai Unió továbbra is nagyon fontos szerepet töltsön be kereskedelmi, ipari, külpolitikai szempontból a világban, és az állandóan változó kihívásoknak is meg tudjunk megfelelni, és ahogyan Sáke asszony is elmondta, fontos lenne az Európai Parlament előjogait is megőrizni. Ez nem egy egységes eszköz, vagy differenciált eszközről szóló vita, hanem a legfontosabb az, hogy a vizibilitás és az Európai Unió külpolitikája ne sérüljön. Köszönöm. Köszönöm, Mekeván képviselő következik. Um, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr nem akarom megismételni, amit az elődök már elmondtak, és amit a frakcióm szónokai mondtak a legfontosabb témákról. Úgy gondolom, hogy itt a szöveget szíve, sikerült javítani. Remélem, hogy a tanács elfogadja a társelőadóknak. Köszönöm Görenc úrnak és Engel kollégáknak a Deve Bizottságból, mert eh, segítenek elfogadni az európai fejlesztési politikát. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos politika, amely értékekből indul ki, és ténylegesen az igazán nagy szegénységet kívánja kezelni. Úgy gondolom, két fontos pontot kell kiemelni. Igen, úgy fontos, hogy hogyan működtetjük ezeket a pénzeket. 2030-ig az EU és a globális közösségnek a a párizsi klíma megállapodás alapján is kell döntéseket hoznia. Fenntartható jövő a cél, és mindenképpen meg kell mentenünk a bolygónkat. Ebben a költségvetésnek is szerepjük. Végül pedig, kollégák, azt hiszem, hogy itt utoljára szóló képviselőként 21 év után itt a parlamentben köszönöm valamennyiknek, köszönöm Mimica úrnak az ön ö, kollégáinak, nagyon jól működtük egyet, a DEVE kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, a képviselőknek, az embereknek, de két dolgot szeretnék, két embert szeretnék külön kiragadni. Itt vannak a barátaim, akik első alkalommal jöttek el, James Kerry és Lawyer O'Connor. Köszönöm nekik külön, hogy eljöttek ma végre. Köszönöm szépen. Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem igazán szerencsés konstrukció ez a külpolitika és a fejlesztési politika nem fedik át egymást minden alkalommal, és látni kell, hogy a külpolitika egy rövidebb távú dolog, mint a fejlesztési politika, hiszen a szegénységgel szembeni harc fontos, a fenntartható fellépés. Hogyha ezt a két pontot összehozzuk, akkor nehezebbé válik a dolgunk. Hogyha azt halljuk a biztos úrtól, hogy a 95% tulajdonképpen túl magas, és ő rugalmas eszközökre kíván pénzt adni inkább, akkor aggódni kezdek, mert a fejlesztési együttműködés az nem tud élni a rugalmassággal, mert ennek hosszú távúnak és megjósolhatónak kell lennie. A zöldek nem értenek egyet ezzel a konstrukcióval. Egyébként nem is sikerül, nem értjük, hogy mi történik a b tervel hogyha ezt az európai fejlesztési alapot nem hozzuk létre. A pénz akkor nem áll rendelkezésre. Egyébként a klíma klímaváltozás elleni fellépéshez is hosszú távú elképzelésekre van szükség. A 45% az fontos a klímaváltozás tekintetében, hogy egy pénzt erre költjük 45%-ban. Voltak konstruktív javaslataink itt, és ezeket részben el is fogadták, aminek persze örülünk, de azt gondolom, hogy az eredményt összességében kell látnunk. A zöldek hajlandók voltak keményen együttműködni, de nem kaptunk garanciákat, és igazából nem látjuk még, hogy az Európai Bizottság eh, hogyan eh, fogadja el a véleményünket, hogy fenntarthatóan lépjünk fel a szegénységgel szemben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Lőzing hogy másfél percben. Időközben már trendként jellemezhetjük, hogy az EU pénzeket, amelyeket fejlesztésre kívántunk költeni, most a migráció elhárításra és katonai célokra használjuk fel. Ez történt például a stabilitás és a eszköz esetében, vagy az afrikai vagyonkezelési alap esetében vagy az eddigi összegeket összefogják még hozzá katonaságra. A katonaság, a hadi kiadások, a fejlesztés szolgálják. Az Európai Bizottság szövegéből ez derül ki, egy, és a szakbizottsági szöveg is ezt tartalmazza. A katonasággal nem lehet szegénység ellen fellépni, és a konfliktusok okait sem szüntetjük meg önmagában. Azt gondolom, hogy ezzel vége a semleges civil európai válságsegítségnek. Azzal indokolják, hogy hatékonyabbak akarnak lenni, és ezért összevonják a különböző eszközöket, viszont a demokratikus ellenőrzés kárára történik ez, és az átláthatóság is hiányzik. Az összes politikai eh, mező összevonása az új NDICI-ban oda vezet, hogy az összes politikai területet és EU segítséget alárendeljük a geostratégiai elképzeléseknek és érdekeknek, amit az EU képvisel miután bevonjuk a katonai szereplőket és az úgynevezett partnem hadseregeket is például a kiképzésbe, és a bevetések során is ezt alkalmazzuk, tehát ez egy átmeneti adminisztráció.